Rátérünk tehát a nyolcas napi rendi pontunkra. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698-2005 LK tanácsi rendelet módosítása. Megbeszéltük már a jelentést, ez azt jelenti, azonnal rátérhetünk a szavazásra. A nyolcas ponttal kezdjük tehát, ezt követi majd a kilences napi rendi pont, a mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerekről van szó, és a tízesben pedig a az antibiotikum rezisztenciáról lesz szó. Tehát három szavazásunk lesz, azon el is kezdjük, hogy sikerüljön ma befejeznünk a munkát. Hogyha nincs senkinek megjegyzése, akkor azonnal rátérhetünk a szavazásra. Kezdjük tehát a nyolcas napi rendi ponttal a vidékfejlesztésről. Mindenki készen áll a szavazásra? Akkor a Regély Szakbizottság négyes módosítójáról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Regi négyes. Elutasítva. Kilences módosító, Tarabella úr módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk a kilencest. Hármas módosító a következő, a jelentéstevő nyújtotta be, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Tízes módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizen, a 11-est visszavonták, négyes módosító a jelentéstevő nyújtotta be. Megnyit, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Ötös módosító, ezt is a jelentéstevő nyújtotta be. Megnyitom a szavazást. Köszönöm. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 12-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos módosító. A jelentéstevő nyújtotta be. Tehát a hatosról szavazunk. Szavazott mindenki? Lezárom. Elfogadtuk. 13-as módosító Levia Dorfman Silvestris. Megnyitom a szavazást. A 13-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most jön a legfontosabb rész, 7, 8, 1-es és 2-es módosítóról szavazunk blogban, megnyitom a szavazást. Egy hangúan szavaztunk, nagyszerű. Az utolsó három következik. A regi szakbizottság módosítói 13-as preambulum bekezdésről a regi első módosítója, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Regi 2. Lezárom. Elutasítottuk. És hármas. Lezárom. Mindenki szavazott? Elutasítva. Most pedig a jogalkotási javaslatról szavazunk módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyszerű. Köszönöm szépen. Akkor most a jogalkotási javaslatról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyszerű. Most pedig végezettől a végső jogalkotási jelentésről szavazunk. Elnézést, mondja az elnök. Végső szavazás a tanácssal folytatott tárgyalásokról. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek. Passiamo al secondo. Rátérünk akkor a második szavazásunkra. A mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabálynak megállapításáról szóló tanácsrendet módosítása. 73-2009 EK tanácsi rendelet módosításáról van szó. Készen el mindenki a szavazásra? Jó, akkor elkezdjük. Négyes módosítóról szavazunk. Szavazott mindenki? Jó. Elfogadtuk. 28-as 28-as módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as módosító. 30-as. Szavazott mindenki? Elfogadtuk. Ötös módosító, a jelentéstevő nyújtotta be. Megnyitom a szavazást az ötösről. Elfogadtuk. Harmincegyes módosító. Mindenki szavazott? A 31-esről? Elfogadtuk. Hetes módosító következik. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Harminc kettes módosító. Harminc kettes. Elfogadtuk ezt is. 34-es. 34-es módosító. Ezt is elfogadtuk. 35-ös módosító. 35-ös, mindenki szavazott a 35-ösről? Elfogadtuk. 36-os módosító. 36-os. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 38-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 39-es módosító. 39-es. Szavazott mindenki? Elutasítottuk. 9-es módosító. 9-es. Elfogadtuk. A következő a tízes módosító. Szavazott mindenki? Elfogadtuk. Tizenegyes módosító. Elfogadtuk. A következő a tizenkettes. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Tizennégyes módosító. Tizennégyes. Elutasítottuk. Negyvenes módosító. Megnyitom a szavazást a negyvenesről. Elutasítottuk. Mivel a 40-est elutasítottuk, egy szóbeli módosítóról kell szavaznunk, Olejni Csek kolléga nyújtotta be. Szeretne magyarázatot fűzni hozzá? Valaki ellenzi esetleg ezt a szóbeli módosítót? Parancsoljon! Köszönöm szépen! Az én javaslatom az nagyon fontos a nemzeti jogrendekben a definíció, az örökség definíció. Ezt a tagállamok hatáskörében kellene megőrizni. Át kellene fogalmazni a következőképpen. A rendelkezések, amelyek az örökség, az örökletességre vonatkozó definíciót illetik a nemzeti jogrendben, ez a 43-as cikkében így kellene maradjon. A nemzeti hatáskörben kell megtartani. Rendben, köszönöm szépen. Ha nincsen további ellenvetés, akkor szavazzunk a szobeli módosítóról. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást Bezárom. Elfogadtuk. Jó, rendben. 41-es. A szavazás megnyitom. A szavazást lezárom, elutasítom. 42-es. 42-es. A szavazást lezárom. Elutasítva. 43-as. 43-as. Elfogadva. 16-os. A 16-os következik. A szavazás lezárom. Elutasítva. 44-es. 44-es. Elutasítva. 17-es. A jelentéstevő, jelentéstevőjé. Mindenki leadta a szavazatát? Köszönöm. A 17-est elfogadtuk. 18-as. 18-as. Nézzük a 20-ast. A 20-as. Mindenki leadta a szavazatát? Elfogadom. Huszonkettes és 23-asok közösen, 22-es és 23-asok közösen szavazunk. Elfogadtuk mind a kettőt. 45-ös. 45-ös. Elutasítva. 46-os. A szavazás megnyitom. Lezárom, elutasítva. 47-es. A 47-es is elutasítva. Most pedig szavazzunk szavazzunk a 24, 25, 26-osról közösen. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? És az egyes kettes hármasról is elfogadva. Most nézzük meg a 48-ast, 48-ast. Mindenki leadta a szavazatát? Elutasítva. 27-es. 27-es. A szavazást bezárom, elutasítva. Most pedig szavazzunk a jogalkotási javaslat módosított változatáról. Most jön a záró szavazás. Mindenki leadta a szavazatát? Elfogadva. Most pedig térjünk rá méghozzá egy jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. A szavazás megnyitom. Az tervezete kapcsolatban elfogadva, most pedig végül szavazzunk arról, hogy a tanácson megindítjuk a tárgyalásokat az első olvasatban elérendő megállapodása kapcsolatban. Mindenki leadta a szavazatát rendben, akkor csak köszönetet tudok önöknek mondani, elfogadtuk a második jelentést is, amely a kiigazításról szól. Most pedig a jelentéstevőnek gratulálok. Tízes napi rendi pont az antibiotikum rezisztencia. Pausen alelnök úr, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm minden kollégának a hozzájárulást. Ez egy nagyon egyszerű feladat volt, amelyet létrehoztak számomra, hiszen egyszerű volt. Nagyon könnyű volt 48 kérdésből 35-ben megállapodni. Nagyon kevés nyitott kérdés van, ahol nem annyira értünk egyet. De az, hogy igen vagy nem lesz a szavazat eredménye, ez igazából nem sokat változtat a szövegen magán. Tehát, hogy a nyitott kérdéseket igenne vagy nemmel válaszoljuk-e meg. A 39-es módosítóra gondolok, ahol arról van szó, hogy az állat, orvosokat egy szintre helyezzük a gazdákkal. Nos, hát egy ilyen eljárás csak nehézségeket okoz. Ez nem egy igazán őszinte jó megoldás. Ez a módosító nem jó. Így. Azt hiszem, hogy az állatorvosok munkáját ez csak megnehezítené, ez az egyenlőségjel, az ötvenes es módosítóval kapcsolatban. Ott egyáltalán nem tudunk közös nevezőre jutni. Van egy lobby csoport, aki nem megfelelő statisztikákat használ fel. Vannak olyan dán statisztikák, ahol hiányoznak állatorvos szervezetek. Nem mindenkit kérdeztek meg, amikor az antibiotikumokról van szó. Az antibiotikumok bevetése megnőtt a korábbi időszakhoz képest. Azt mondják, ezt állítják, de ez nem felel meg a tényeknek, ez az állítás. Tehát én azt javaslom, hogy igennel szavazzunk erre. mert a megfogalmazás nagyon gyengére sikeredett. Nincsen előírás, nincsen betartandó előírt szabály. Az utolsó állategészségügy, állatvédelem, közegészségügy, akárhogy is nevezzük, mindegy, hogy hogy nevezzük igazából, hiszen tudjuk, hogy az összefüggés a pszichikai és fizikai egészség között ugyanaz, az angol well-being, a jólét, az ugyanúgy emberre, állatra is értem, értelmezhető. A, ahogy Tilkácra úr is említettem, az 55-ös módosítójában legyen szó bármilyen típusú emlős állatról. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést, minden kollégának köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm Paulson elnök, alelnök asszonynak, most pedig térjünk rá a szavazásra. Ha készen állnak, a 30-as módosítót bocsájtom szavazásra. Mindenki leadta a szavazatát? Elfogadva. Egyhangulag hozzá. 31-es. 31-es. Mindenki leadta a szavazatát a 31-esről? Elfogadva. 32-es. 32-es. Mindenki leadta a szavazatát? Elfogadva. 33-as. 33-as. Mindenki látta a szavazatát? Elfogadva. Harmincnégyes, 35-ösről közösen, tehát 34-es, 35-ös, a szavazás megnyitotta, mindenki látta a szavazatát, jó, elfogadva. 36-os. 36-os. Elutasítva. Nem, elfogadva, elfogadva. Gratulálok Hajszlén kollégának. 37-es. 37-es. Elfogadva. 38-as. 38-as Elfogadom. 39-es. 39-es. Elfogadva. 40-es. 40-es. Elfogadva. 41-es. 41-es. Elfogadva. 43-as. 43-as következik. 43-as, elfogadva. 44-es, 44-es, Elfogadva. 45-ös. Negyvenötös. Elutasítva. Negyvenhatostól a 49-esig. Nem? Nem? Valakinek nem tetszik? Fentartása van? Akkor csak a 46-ost először. Jó, a 46-osról először. Elfogadva. 47-es. 47-es. 47-es. Elutasítva. Elfogadva. Na, elfogadva. 48-as. 48-as. A szavazást megnyitom. Elfogadva.

Köszönöm, elnök úr. Én csak azt szeretném kérni, hogy magyarázzék el, hogy a paritát miért ö, fogadjuk el. Ö, itt egy módosítóról van szó, a 47-esről, a paritás itt nem jön szóba, itt többség kell ahhoz, hogy elfogadjuk. Tehát úgy gondolom, hogy ez itt elutasításra került. Igaza van. Köszönöm, Márk a titkárság is ennek ad igazat, tehát a 47-es módosítót elutasítottuk így, igaz? Jó. Grazie Mark. Proseguiamo. Köszönöm Mark. Következik az 50-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Szavaztak? Még szavaznak? Mindenki szavazott az ötvenesről? Jó, akkor lezárom a szavazást, elutasítva. Következik az 51-es módosító, megnyitom a szavazást. Megnyitom az 51-esről, mindenki szavazott? Jó, elfogadtuk az 51-est. 53-as megnyitom a szavazást az 53-asról. Mindenki szavazott? Rendben. Elfogadtuk az 53-ast. Ötvennégyes, megnyitom a szavazást. 54-es tehát. Ne bocsánat, hiba történt. Megnyitom a szavazást az 54-esről. Mindenki szavazott? Jó, akkor most lezárom a szavazást. Az 54-est így elfogadtuk. Most következik az 55-ös módosító. Megnyitom a szavazást az 55-ösről. Mindenki szavazott? 55-ös. Elfogadtuk. nem egy hangulag. Nem. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást az egyes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a hármas módosítóról szavazzunk, megnyitom a szavazást. Hármas tehát. Lezárom a szavazást. Úgy gondolom, hogy elutasításra került. Nem, paritás van. valaki elfeltette megnyomni a gombot, így egy szavazattal több. Akkor ismételjük meg a szavazást. Úgy tűnik, hogy valamelyik kártya nem működött, megnyitom a szavazást újra a hármas módosítóról. Hármas módosító, tehát megnyitottuk a szavazást, lezárom a szavazást, elutasításra került. Négyes módosító, Jegle Matyő, két részben szavazunk róla. Első részről, a negyedik módosító első részéről megnyitom a szavazást, tehát az első részéről szavazunk. Lezárom a szavazást az első részről, elfogadásra került, következik a második rész, a négyesnek továbbra is, a második részéről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, elfogadtuk. Továbbra is a preambulum bekezdések ötös módosító. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elfogadásra került. Ha egyetértenek, akkor most egy tömbben szavazzunk. Egyszerre szavazunk a 6-tól 11-ig terjedő módosítókról. Megnyitom a szavazást. Szavazást le is zárom. Egy tömbben tehát elfogadásra kerültek, majdnem egyhangulag. Következik a 12-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadásra került. 13-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 15-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Ha szavaztak, lezárom. Elutasításra került. 16-os módosító. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasításra került a 16-os módosító. Elutasításra került. 17-es módosító. Megnyitom a szavazást. Szavaztak? Elfogadtuk. 18-as. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasításra került. 19-es. Megnyitom a szavazást. 19-es tehát. Lezárom. Elfogadásra került. 20-as módosító. C preambulum bekezdésnél, ugye megnyitottuk a szavazást, elfogadásra került. 21-es módosító. Megnyitom a szavazást a 21-es módosítóról. Mindenki szavazott? szavazást zárom, elfogadásra kerül. 22-es módosító következik most, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, elfogadásra került. 23-as módosító, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, elfogadásra került. mód, van egy szóbeli módosító itt. Polszon asszony, ismertetné ezt a szóbeli módosítót? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Jogi kérdésről van szó. Méghozzá arról, hogy a megelőzésként alkalmazott antibiotikumokkal mi a helyzet, vagy az állatok növe, növését segítendő antibiotikumos kezelésekről. Ezt Európában tiltjuk, de nem monitorozzuk, pedig fontos. Egy jogszabály nem működhet kontroll nélkül és szankció lehetőség nélkül. Köszönöm. Jó, hogyha nincs ellenvetésük, akkor ezzel a szóbeli módosítóval szavazunk a kettesről. Megnyitom, lezárom, elfogadásra került. 25-ös módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-os, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadásra került. 28-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a 28-asról, elfogadásra került. 29-es, megnyitom a szavazást, szavazást lezárom, elfogadásra került, végszavazás következik most az egész állásfoglalás tervezetről. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. Nagy többséggel fogadtuk el, gratulálok Polszen asszonynak. Most pedig Kedves kollégák, John Daly biztos úr meg is érkezett, úgyhogy javaslom, hogy módosítsuk a napi rendet. Martin, John Daly megérkezett. Azt javaslom, hogy engedjük be mindjárt. Hadd ismertesse a bizottság munkaprogramját, tehát néhány perces technikai szünet után következik a biztos úr.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 Bene, se siamo pronti diamo inizio. Jó, akkor kedves kollégák. Hogyha készen vagyunk, akkor javaslom, hogy vágjunk vele. És mindenek előtt eh, engedjék meg, hogy üdvözöljem eh, John Daly biztos urat, aki az egészségügyért és a fogyasztóvédelemért felelős az Európai Bizottságban. És eh, azt fogjuk kérni tőle, hogy mutassa be a 2012-es munkaprogramját, egyre erőteljesebb párbeszéd folyik az Európai Bizottság és a Parlament között. Köszönjük szépen, hogy eljött. Nagyon fontos kérdésekről kell vitát folytatnunk. Köszönöm szépen, és mint ahogy megszokhatta biztos úr, az ismertetője után néhány kollega kérdéseket fog feltenni önnek, és aztán vitát folytatunk. Tiéd a szó, John. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt asszonyok, képviselő urak, a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Bizottság tagjai. Nagyon örülök, hogy itt lehetek egy kicsivel több, mint egy évvel azután, hogy először szóltam itt a szakbizottság előtt. Hadd mondjam először is el, hogy nagyon nagyra értékelem ennek a szakbizottságnak a tanácsait, kontribúcióját és az egész parlament részvételét a munkában, és a további sikeres együttműködés reményében szólok az idei és a jövő évi munkaprogramról fogok beszélni, illetve néhány más aktuális ügyet is felvetnék. Nem kívánok mindennel foglalkozni ebben a bevezető ismertetőmben. Nyilván a képviselők majd úgy is fel fogják vetni az olyan kérdéseket, amelyek érdeklik őket kérdéseikben. Először is az állategészségügyel kezdeném. A fő alapelv az állategészségügy esetében a prevenció jobb, mint a gyógyszer gyógyítás. Mindjárt pontosan tudjuk, hogy milyen borzasztó hatása lehet a gazdák, a gazdaság és az egész társadalom számára az állatok körében fejüket felütő betegségeknek, járványoknak minél jobb betegség ellenőrzésre törekszünk. Az a célunk, hogy minimalizáljuk az állatbetegségek hatását, amikor azok előfordulnak. Az Európai Uniós állategészségügyi jogszabályok nagyon fontosak, és ezt a célt szolgálják. Abban bízom, hogy ezt az állategészségügyi törvényt a jövő évben el is fogadjuk. Az új javaslat lefekteti az alapelveket, ezeket az alapvető témákban, felelősség az állattenyésztők részéről, az üzleti vállalkozások részéről, az állatorvosok részéről, illetve prevenció, kockázatcsökkentés és biobiztonság. Az is a célja, hogy rugalmasságot biztosítson, és az új körülményekhez így alkalmazkodni lehessen. Például újonnan megjelenő betegségek, új fejlemények a tudományban, illetve a releváns technológiában, e, így új e, védőoltások, elektronikus identifikációs és és kontroll ellenőrző rendszerek. Végül, de nem utolsó sorban az új jogszabály szolid, szilárd alapokat ad a 2010-2012-es javaslathoz. Ez a második javaslat azzal fog foglalkozni, hogy hogyan lehet a legjobban felhasználni a pénzeszközöket az állategészségügyben, különösen a, a sürgős beavatkozásokra. Az új állategészségügyi jogszabályhoz az általános, hivatalos ellenőrzési szabályokat módosító javaslattal is előállunk az állategészségügyben és élelmiszerláncban az a cél, hogy egyszerűsítsük, világosabbá tegyük a jelenlegi rendszert, és konszolidáljuk a megközelítést horizontálisan. Hatékonyabbá akarjuk tenni az ellenőrzéseket, azok úgy, hogy a vállalkozásoktól érkező díjak beszedésével ez hatékonyabbá válasson a tagállamokban az állategészségügy, a növényegészségügy, illetve a szaporító anyagegészségügy is fontos ebből a szempontból, illetve az állategészségügyi gyógyszerek maradvány anyagainak szabályozásánál és modernizálásra van szükség. Az ellenőrzéseknél igyekszünk gondoskodni arról, hogy harmonizáltabb legyen a megközelítés az EU szintjén, és különösen az a cél, hogy a jelenlegi fragmentációt felszámoljuk, és általános kereteket listát alakítsunk ki az összes ellenőrzendő, az EU-ba belépő cikk esetében. És egy ilyen holisztikus megközelítés állategészségügyi határellenőrzést is jelent, ami jelenleg specifikus szabályok alá esik, korábban hatékonyan működtek ezek az ellenőrzések, de túl bonyolultak, és más EU jogszabályokhoz kellett igazítani őket, fizikai ellenőrzéseket is végzünk, a technológiai fejlődéseket figyelembe kell venni, az adatgyűjtést is. Ilyen körülmények között a felülvizsgálatnak az a célja, hogy az ellenőrző erőforrásokat jobban használjuk fel, és az erőfeszítések a külső határokon az különböző árucikkek ri- rizikóprofiljához igazíthatóak legyenek a takarmányok, állatok, növények esetében. Ez a megközelítés megerősíti a koherenciát, a hatékonyságot, a harmonizációt, méghozzá, ami a határellenőrzési rendszert illeti ez a végrehajtó szervek és az importőrök érdekét fogja szolgálni ez a program. A 2012-es munkaprogram felvázol egy új egészségügyi törvénycsomagot. Ez az egészségügyi rendszer megvédi az EU területét a harmadik országokba érkező veszélyes organizmusokkal szemben. Nagyon fontos, hogy megóvjuk az agrárágazatot, az erdészetet, a tájakat, a természeti környezetet külföldi vagy kívülről érkező járványokkal, betegségekkel szemben. A veszélyes betegségek, fertőzések nagyon sok kárt okoznak, ezektől meg kell védeni az Európai Unió területét is. De vannak törékenyebb, az ilyen veszélyeknek inkább kitett területeket, ezeket külön kell, kiemelten kell védeni. Nagyon fontos a járványokkal szembeni fellépés is. Aztán csökkenteni ami a rendszer hatékonyságának csökkentését illeti, most hát a túlzottan magas administratív költségek és terhek a csök, a csökkentik a hatékonyságot és növelik a költségeket. Nagyon fontos, hogy a 12 millió eurónál nagyobb összeget koncentráljunk 2014 és 10 és 20 közötti időszakban. A prevenció, a megelőzés jobb és olcsóbb hosszú távon, mint a gyógyítás. Ez vonatkozik a növényekre és az állatokra egyaránt. Szeretném kiemelni, hogy az a jogalkotás, amely a takármányokra és a szaporítanyagokra vonatkozik, az egyszerűsítést kívánja bevezetni. Csökkenteni kell az administratív terheket, és támogatni kell az innovációt. Most pedig rátérek az állatjólétre. A fő célkérdésem az, hogy készítsek egy jelentést az állatszállítmányokkal kapcsolatban. A jelentés célja, hogy megállapítsuk, hogy mi a helyzet, hogyan alkalmazzák az állatok szállításra vonatkozó szabályokat. Meg kell határozni, hogy hogyan lehet leghatékonyabban orvosolni a problémákat, amelyekkel szembenézünk. Szélesebb körben a bizottság arra törekszik, hogy elfogad egy új állatjóléti stratégiát az év végére. Tavaly májusban a parlament megszavazott egy állásfoglalást, amely egy jelentést illetett, amelyben elmondták, hogy milyen új jövőbeli stratégiát kell kidolgozni az EU szintjén. A parlament felírta a figyelmet arra, hogy egy általános Európai Uniós állatjólét törvényt kell létrehozni, kiváltképpen a különböző központokra vonatkozóan. Mi közelül megvizsgáljuk a parlament javaslatait. Emellett elismerem, felismerem, hogy a végrehajtás és a harmonizáció területén további lépésekre van szükség. A szabályok a végrehajtása súlyos probléma. Sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy garantáljuk a megfelelő végrehajtást. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak, és ő, mely a tyúkok. Illetve hát ton. Nézzük. Né. Működ. Két év. Magrát és több államok hiányzó adatok. Mi a helyzet? Van. Néhány tagállam reagált erre a felhívásra. A tolmácsok mondják, sajnos recseg a mikrofon, nagyon kellemetlen. Hm? Más? It's working. Most már jó. Azt mondja az elnök, hogy van egy probléma a tolmácsolással. Igazából ez egy technikai, műszaki jellegű probléma. No, no, è un no, problema no. di cabina di regia. Sajnos a kontroll teremből mindenki kikapcsolta a telefonját. Kikapcsoltam. Nem a telefonok miatt alakult ki ez a probléma, mondja az elnök úr. Elnézést mondja az elnök. Remélem, rendben talán, most már talán jobb a helyzet a hangminőséggel. Jó. Ezt a témát felvetettem, tehát a tojótyokok kertreces tartásával kapcsolatos problémát felvetettem a szagrátanácsülés két legutóbbi ülésén, és többször felhívtam a tagállamok figyelmét arra, hogy a hiányzó adatokat szolgáltassák, mármint a tilalom, a kertreces tartással kapcsolatos tilalma kapcsolatban. Néhány tagállam reagált erre a felkérésre, mások, hát még mindig üldözzük őket, úgymond ezzel a kérésünkkel. Azok a gazdák, akik sokkal tettek az állatok jólétéért, őket nem szabad hátrányos helyzetbe hozni, mert mások nem tették meg ezeket a lépéseket. Ha megengedik, szeretnék szólni a gén manipulált termékekkel kapcsolatban. Az csak a fontos szerepet játszik ebben. Lions jelentés jóváhagyását, elfogadását figyelemmel kísértem, és nagyon fontos, hogy a nemzeti intézkedések fontos szerepet játszanak. Nagyon fontos, hogy az üzemeltetők a GMO-kra vonatkozó korlátozásokat figyelembe vegyék. Nagyon fontos, hogy finomra hangoljuk a szabályokat, és fontos, hogy a szabályok valóban az elvárható eredményeket hozzák. Üdvözlöm ezt a megközelítést. Észrevettem, hogy nagyon sok módosító a 2001 per 18-as irányelvre vonatkoznak, nem csak a 26b cikkere vonatkoznak, amelyben a tagállamoknak szabadságukban áll, hogy a GMO-kat betiltsák vagy megengedjék. Ebben a javaslatban a bizottság azt szeretné, ha a tagállamok kérésére egy optáot, tehát egy kilépési záradékot is be lehetne vezetni. Máshol nem volt szó. Ma reggel az NV Bizottság megszavazta a lapás jelentést, és önöket arról biztosíthatom, hogy a bizottság az elfogadott módosítókat meg fogja vitatni, és elkötelezetten működünk együtt a társ jogalkotókkal, annak érdekében, hogy véglegesen elfogadjuk a javaslatot. Tisztelt elnök úr, kedves képviselők, köszönöm a figyelmüket, most pedig örömmel várom az önök véleményét, és szívesen válaszolok az önök kérdésére, persze amennyire tőlem telik, igyekszem válaszolni. Köszönöm szépen! Biztos úr, nagyon szépen köszönöm ezt a rövid bemutatást, a program bemutatását, nagyon is tartalmas, gazdag programról van szó, tele van nagyon sok fontos dologgal, kérdéssel, az Agrárbizottságunkra vonatkozóan is. Megnyitom a vitát. A koordinátorok, Desz kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm önnek, biztos úr, hogy ma eljött hozzánk ide az Agri Szakbizottságba. Már a legutóbbi választási időszakra utalva is elmondhatom azt, hogy ön az egyik olyan biztos, aki kiválóan együttműködik a parlamenttel, személyesen is néhány jó tapasztalatra tettem szert az ön munkásságával kapcsolatosan, hiszen ön sikra szárt, szállt azért, hogy Európán belül bizonyos tagállamok ne állítsanak fel kereskedelmi korlátokat, ön tudja, hogy miről beszélek. Az ön által említett témákkal kapcsolatban azt gondolom, hogy ön nagyon fontos dolgokkal foglalkozik a bizottságon belül, közegészség és fogyasztóvédelem. Ezek olyan témák, amelyek nagyon szorosan kapcsolódnak a mezőgazdasághoz, és ön már megemlítette a legfontosabb dolgokat, Fontos gondoskodni arról, és úgy gondolom, hogy ön a legjobb úton harad e felé, hogy Európában harmonizáljuk a szabályokat, még inkább harmonizáljuk azokat a verseny torzulások elkerülésére, és még egy fontos dolgot említett a behozatal ellenőrzését. Talán ez kicsit túlmutat az ön dossziéján, de azt gondolom nagyon fontos, hogy a bizottságon belül ez szóvá tegye a kereskedelmi biztossal szemben. Terveznek bilaterális megállapodásokat kötni a Mercosur államokkal. Nagyon fontos a következő a legutóbbi választási időszakban a legszigorúbb növényvédelmi jogszabályt fogadtuk el Európában és a világban, és nagyon fontos konzekvensen ragaszkodnunk ahhoz, hogy csak olyan agrártermékeket lehessen behozni Európába, amelyek megfelelnek a mi minőségi normáinknak. Nem lehet azt elmagyarázni a gazdáknak, hogy bizonyos növényvédőszereket Európán betiltunk, de ezzel együtt miért lehet Európába behozni harmadik országokból olyan termékeket, amelyek esetében alkalmaztak ilyen növényvédőszereket. Tudom, hogy ez összefügg a WTO szabályzásával is, de én azt gondolom, hogy a WTO szabályzását módosítani kellene, olyan értelemben, hogy a mi normáinkat be kelljen tartani. Néhányszor már Idéztem ebben az összefüggésben Helmut Kohlt, Németország egykori kancellárját, aki azt mondta annak idején, hogy ugyanazt szeretné látni az élelmiszerimportok esetében, ami már érvényesül az autóimportok esetében. Hogyha például a dél-koreaiak, a japánok vagy az amerikaiak Európában autókat adnak el, akkor csak akkor lehet ezekkel közlekedni a mi közutainkon, hogyha azok megfelelnek a mi technológiai normáinknak. Ugyanezt szeretném látni az élelmiszerimportok esetében is. Csak akkor szabad azokat az élelmiszerimportokat és takarmányimportokat engedélyezni, hogyha azok megfelelnek a mi normáinknak a többi egyszerűen nem vállalható a számunkra, ami az állategészségügyet illeti és az állatjólétet. A mezőgazdaságnak érdeke, hogy olyan szabályok érvényesüljenek, amelyek védik az állatokat, és ugyanakkor gyakorlatilag megvalósíthatók is. Ön említette az állatszállítmányozást, arra kérném önt, hogy ezek valóban gyakorlati szabályok legyenek. Néhány évvel ezelőtt például nem tudtuk elmagyarázni a gazdáknak, hogy miért van az, hogy ha korábban 40-50 kilométer messzre, messzire szállították el az állatokat évtizedekig, akkor most hirtelen miért kell egy engedélyt kérniük erre. Tehát gyakorlati, világos szabályokra van szükség, és akkor a gazdák is elfogadják ezeket a szabályokat. Végezetül ön említette az egyszerűsítést. Rendkívül fontos, hogy az ön által tervezett intézkedések és megvalósítandó intézkedések minél egyszerűbbek legyenek, hogy ne keletkezzenek újabb bürokratikus adminisztratív terhek, hanem hogy valóban igazgatási értelemben, administratív értelemben mindez jól megvalósítható legyen. Ennek értelmében sok sikert kívánok ön, önnek a munkájához. Köszönöm szépen, Albert, mondja az elnök, Luis Capolos Santos következik. Köszönöm szépen, biztos úr. Láttam, hallottam, amit ön mondott, és egyetértek eh, azzal a munkaprogram javaslattal, amit eh, ismertetett, remélem, hogy konkrét formába tudja majd eh, önteni. Két kérdésem lenne, az egyiket már feltette Desszúr, ugye a határ ellenőrzésekre vonatkozik. Ön említette, hogy javítani akarja ezt a tevékenységet. A, az egészségügyi határ az utolsó legkülső határunk, és kölcsönösségre van szükség a normákban. Ez a legjobb módja a gazdák megvédésének. Szúr is mondta, teljesen egyetértek vele. Lehet, hogy az effektív kontrollokon is javítani kellene. A második kérdés olyan dologra vonatkozik, amit ön nem említett, mégis nagyon kényes kérdés a belga elnökség alatt vetődött fel először az állat lisztek felhasználása a nem kérődző állatok takarmányozásában. Tudom, hogy nagyon kényes, érzékeny kérdés ez a közvélemény számára, ugyanakkor nagyon nagy a nyomás az ágazat részéről, akik a versenyképességből veszítenek, pont a tiltás miatt. Hausling kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Én is szeretném megköszönni, hogy eljött és ismertette a munkaprogramot. Három konkrét dologgal szeretnék foglalkozni. Az állategészségügy vonatkozásában beszélt az identifikációról, azonosításról. A juh azonosító rendszer bevezetés Európában nagyon nagy vitákat és nehézségeket szül, praktikus gondokat a juhtenyésztők számára. Tud-e olyan vállalást tenni ma, hogy mihelyt a végrehajtási szakasz lezárult, akkor a rendeletet felülvizsgálják, és megvizsgálják, hogy ahol súlyos technikai problémákat vet az fel, mert igyekeznek majd egyszerűsíteni a praktikus megvalósítást. Skóciában, illetve Írországi kollégám is megerősítette, hogy nagyon komoly gondok adottak a jútenyészetben ennek az alkalmazásával. A második kérdés az állategészségügyel kapcsolatos szintén, és a szállítást említett ön, ez nagyon fontos kérdés szintén. Megint csak vállalást kérnék a bevezetőjében. Azt említette, hogy a harmonizációt, a végrehajtás erősítését az eltegőségügyi, tehát az elszállításban erősíteni fogják. Az én országomban az ágazat képviselői azt mondják, hogy nem több szabályra van szükség, hanem a meglévő szabályok egyértelmű végrehajtására, betartatására, harmonizálására egész Európában. Szeretném, hogyha erre tudna reagálni, és hogy a felvizsgálat során erre oda fognak-e figyelni. Végül pedig a ketrec kérdésről, amit említett, azt mondta, hogy nagyon szigorúan fellép, hogy a tagállamok betartsák a szabályokat. Én szeretném emlékeztetni, hogy már csak 8 hónap van hátra a határidőig, és állítólag 80 millió tojás nem megfelelő módon jön létre. Na most mi a B-terv? 2012. januárra nagyon valószínűtlen, hogy sikerül majd betartani mindenhol a szabályokat hogyan lehet betartani a szabályokat, illetve hogy mi lesz a 80 millió tojással, amelyek 2012. januárjától illegálissá válnak. Hogyan fogja megvédeni azokat a tenyésztőket, akik több millió fontot költöttek arra, hogy összhangba hozzák a telephelyüket a szabályokkal, az EU szabályokkal. Köszönöm szépen. Martin Häusling, utána Ashworth kolléga. Tisztel biztos úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt van körünkben. Egy pár kérdést tennék fel, amelyet ön nem említett. Az egyik dologról szólt, méghozzá bejelentette, hogy elősegítik az állati fehérje táplálása vonatkozó kérést. Tehát ami a marga, ke, marga marha tegemarhakort életé? Mit terveznek ezzel kapcsolatban? Szigorú szabályokat kell bevezetni. Mit gondol? Aztán a további kérdés, ugye nem olyan régen történt az, hogy Németországban itt volt ez a bizonyos dioxin botrány. Mi a helyzet a végrehajtása, mit javasol, a szövetségi német kormányjal együtt mit szeretnének tenni ez ügyben? és továbbra is eh, miért ellenzi azt a pozitív listát? Köszönöm szépen a levelet, amit küldött nekem. Még egyszer elmondtam, hogy nem támogatja ezt a pozitív listát. A harmadik kérdésem a klónozásra vonatkozik. Miután kudarcot vallottak a tárgyalások, ugye az ön feladat az, hogy új tervezettel álljon elő. Hamar lesz -e egy ilyen új tervezet, az a kérdésem vagy pedig először is arra tesznek egy kísérletet, hogy más utakot járjanak be, hiszen szerintem mindenki érdekét szolgálná, ha egy közös kezdeményezés keretében ezt a témát újra napirendre tűznénk. Egyetértünk, hogyha a veszélyes növények behozatalát meg akarja akadályozni, akkor a GMO-kat is tessék már felvenni erre a listára. Támogatjuk ön tiszta szívvel ebben az ügyben. A kérdés azt felteszem még egyszer, tavaly azt mondta, hogy továbbra is a nulla tolerancia mellett van, ami a szaporító anyagot, a vetőmagokat illeti. A vetőmag nem lenne jó, hogyha a nulla tolerancia felvizezésével veszélybe kerülne. A kérdés tehát az még, a nulla toleranciát fel fogják-e adni a tápok behozatalánál? Elmondaná, hogy pontosan mennyi tápot küldtek vissza a határnál az elmúlt években azért, mert nem megfelelő gén technikai manipuláció eredményei. Konkrét adataink, számok nincsenek, erről szeretnék kérdezni. Ami a tojókat illeti, erről többször kérdeztünk, ezt még egyszer meg kell fogalmazni világosan, ezt már többször megvitattuk ezt a kérdést, egyre sürgősebbé kerül, sürgősebbé válik ez a kérdés, mi a helyzet, ha nem hagyják végre az illetékes szabályokat, továbbra is azt látom, hogy senki nem akar előrukkalni a válaszszal, a gazdák azt hiszem választ várnak öntől. Ami a génmanipulált növényeket illeti, említettem az új törvénycsomagot, de továbbra is kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet Európában a közös felelősségvállalással. Mi a helyzet az EFSA reformmal, és mikor lesznek azonos termesztési szabályok. Tehát ugye a KAP reform keretében egységesíteni kellene a szabályokat. Itt a növény termesztési szabályokat. Nem tudom, hogy ezt a kérdést továbbra is nemzeti hatáskörbe utaljuk. James Nicholson, köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, a legtöbb pontot már a kollégáim említették, mások már említették, rövidre fogom mondandómat. Ami a ketreces tojó tartását életi, ugye azt mondja, hogy néhány tagállamot úgymond üldöz, aki nem válaszolt még a kérdésekre. Az a kérdésem, azok, akik megfeleltek, azokat hogy nem szabad hátrányos helyzetbe hozni. George Lyon is említette, mi a B-terv? Ugye kifogynak az időből, kifutnak. Egyre rövidebb az idő, tehát gyakorlatilag alig van már idő vissza a határidőig. Szeretném tudni, hogy mi a terv. Együtt szeretnénk önnel dolgozni, mert egyetértek az ön azok, akik valóban elérték a kitűzött célokat, és reagáltak az elvárásokra, ezeket ne, nem szabad megbüntetni most. Tehát ez lehetetlen helyzetbe hozná őket. Ami a Mercosurt illeti, egyetértek azzal, amit Albert mondott, de észrevettem, amikor biztosokra, biztosok beszélnek, hasonló szendetekről beszélnek, nem ugyanazokról a szabványokról, a hasonlókról. Biztos, hogy tudja, hasonló, vagy ugyanaz, az nem ugyanaz, ugye? Tehát mit is mondok én? Nos, hát ugyanaz kell legyen, ami egyszer. Nem lehet kettős mércével mérni. Nem lehet elvárni az európai termelőktől, hogy feleljenek meg a normáknak, gondoskodjanak a fogyasztókról, aztán olyan termékeket importálunk, amelyek alacsonyabb szendedeknek felelnek meg. Hasonló, nem jó. Ugyanaz kell legyen a mérce. Szeretném elmondani, tehát az EB bizottságban én vagyok az árnyék előadó Dagmar, Dagmar Rodberent nagyon jó barátom, régóta ismerem. Az én válaszomot azt mondja, hogy hát nagyon is emocionális vagyok. Tehát a kollégák, akik ott voltak, azt mondták, hogy én nagyon is emocionális vagyok. Én az Egyesült Királyságból érkeztem, ahol elmondtuk, hogy mi tapasztaltuk meg a kerge marhakor összes nyavajáját. És hát mi is a helyzet? Gyakorlatilag a, a hús és csontlisztről van szó. Nos, hát ami nincs elég szója még, tehát nem tudja felváltani. Tehát a, a hús és csont liszt az egy jó megoldás, és azt, azt gondolom, hogy Louis és szólt már erről, a fogyasztók meg szeretnék tudni, hogy biztonságos-e ez a hús és liszt. Ez egy olyan kérdés, amelynél nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem elég azt mondani, hogy tudományosan megalapozott ez a dolog, hanem valóban a közvéleményt is tájékoztatni kell. Szerintem a közvéleményben azért lesz egy kis neheztelés. Bizalmatlanok az emberek. És azt hiszem, hogy nagy címlap lesznek ebből, ugye a, a bulvár sajtó felkapja majd ezt a témát, úgyhogy erre oda kellene figyelni. Azt gondolom, hogy nem rossz az elképzelés, de körültekintően, óvatosan kell fogalmazni. Köszönöm szépen, James. Most pedig a koordinátorok mind kaptak szót. Kérem szépen, hogy most pedig pillanat, pillanat, Nos, rövidre fogom én is a mondandómat. A kollégek már nagyon sok mindent elmondtak abból, amit én szerettem volna kérdezni. Alapvetően van egy olyan probléma, amely mindannyiunk szívügye. Az Európába érkező termékek ugyanazoknak a normáknak kell megfeleljenek, mint a miénk. Miről is van szó? A fogyasztókról és a konkurencia feltételéről van szó. Nem egyszerű ez a kérdés persze, azt hiszem, hogy közös stratégiát kell kovácsolnunk. Az egyes szakbizottságok között is ki kell alakítanunk egyfajta közös nevezőt. Köszönöm szépen. Pankel Lorenza. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Ashworth kolléga következik. Most két konkrét kérdést szeretnék megemlíteni. Az első kérdésem a GMO-kra vonatkozik, a GMO helyzetre. George Lyons is említette ezt. Örömmel hallottam az arányosság elvét, említette ön biztos úr. Konkrétan, amit szerettem volna beazonosítani, az azt, hogy milyen nehézségekkel kell majd szembenézni. Ugye a kereskedelmi érdekek, tehát a növénytermesztő cégek kereskedelmi érdekek hogyan lehet összeegyeztetni a növényvédelmi előírásokkal, növénybiztonsági előírásokkal, és persze figyelembe kell venni, hogy ez a gazdák számára ne jelentsen plusz költséget. Hogy kívánják majd szabályozni ezt az egész helyzetet? Ami ugye tudom, hogy a Farm Saved Seed, ez a gazdák közösségében ez egy felmerülő probléma, tehát a gazdák által kitenyésztett mm, vetőmagokról van szó. Ami a GMO-kat illeti, ez egy nagyon fontos kérdés. A biztos úrnak, a bizottságnak foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. A másik napi rendi pont, erről már írtam is önnek, ami a peremvidékeken, az én régiómban nagyon sok nehézségünk van, szinte lehetetlen megfelelni az európai rendeletnek, amely az elhult állatállományra vonatkozik. Derogációt kért az én régióm is, tehát az ilyen az Isle of White szigetéről van szó, a White szigetről, Gyakorlatilag ezekben a nehéz régiókban megnöveljük az állatállomány megőrzésre vonatkozó költségeket. A helyi hatóságok nem hajlandóak támogatni ezeket a programokat, az állatállomány megmentő programokat. Kérem, hogy vigasztaljon már meg egy kicsit, és mondja el nekem, hogy van-e lehetőség arra, hogy önök segítsenek. Ashworth úr, köszönöm. Paulson asszony, utána pedig Tarabella úr. Tak, ordförande, Köszönöm Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen biztos úrnak. Köszönöm, hogy eljött Dali úr velünk vitát folytatni. Nem akarom újra megemlíteni az összes kérdést, amit felvetettek, de lenne egy kérdésem az állatok egészségének megóvása érdekében, jólétének fenntartása érdekében közös ellenőrzési jogszabályokra van szükség, ugyanis nehéz megmondani, hogy mi is ma az európai norma. Nagyon nagy ugyanis az eltérés a tagállamok között, nem csak a jogszabály szintet illetően, hanem az ellenőrzést, a gyakorlatot illetően is következésképpen ezt a kettőt, ezt a két összetevőt össze kell kapcsolni. A másik pedig a különböző kockázatok kezelése a különböző területeken, ugye élelmiszer ellenőrzés például. Aggódom, ugyanis a kockázatok szintje nem elég világos és nem elég érthető a helyi ellenőrök számára. Azok számára, akik a hétköznapokban a az ellenőrzéseket hivatottak elvégezni. Túl nagy az eltérés az értékelések között, és ez egy kicsit veszélyes, ugyanis ez tisztességtelen versenyhelyzetet eredményez, amire nem lenne szükségünk a belső piacon. Alapvető fontosságú, hogy a termelők számára a szabályok, a jogszabályok összehasonlíthatóak legyenek Beszéltünk az importról, hogy ott is ugyanolyan feltételeket kell előírni, de már a belső piacon belül is túl nagyok az eltérések a különböző termelők helyzetében. A mezőgazdaságban a kereskedelemben, a vendéglátásban pontosabb, szigorúbb megfogalmazásra, betartatásra van szükség, amikor a kockázatokat meghatározzuk. Aztán hogyan tudjuk, hogy visszatérjek egy kicsit a korábbi témákhoz, ugye a mai kéknyelvbetegségről szóló szavazáshoz. A jövőben teljesen új ö, szúnyog generációval kell szembenéznünk például. És ö, terveznünk kell a jövőt ezért. Köszönöm. Köszönöm szépen, Alan Kasson, Mark Tarabella jön, következik, aztán Stefan Lefort. Jó napot kívánok, biztos úr! Március 28-a este, március 29-e reggel óta tudjuk, hogy ön kedvezően ítéli meg az állat klónozást, a klónozott állatokat. Hiába beszél az állat jólétről, az állat egészségügyről, mert a ö, magatartása ö, nem mindig felel meg a beszédeinek. 28-án este, március 29-én reggel a parlament parlament és a tanács közötti tárgyalások során, amikor a klónozott húsról volt szó, szóval én nem voltam ott, de azt mondták nekem, és a Szankó főigazgatóság képviselője, Tesztori asszony, illetve De Gücht biztos, aki a belga ultraliberális külkereskedelmi biztos, szóval az derült ki róluk, hogy ők nagyon kedvezően ítélik meg a klónozott állatok húsát az európai fogyasztók számára, és a fogyasztók tájékoztatását sem pártolják. Ez ellentmondás az európai fogyasztók védelme között, amit ön hivatott végezni, illetve a kereskedelmi logika között, ami úgy tűnik, hogy győzedelmeskedni fog. Eddig a liberálisok, ultraliberálisok kereskedelmi logikája győzedelmeskedik a jövőben talán a fogyasztókat kellene eh, jobban védenie, eh, tájékoztatással, Polszen asszony beszélt eh, az állatjólét eh, védelméről, ugyanakkor a kereskedelemben ultraliberális megközelítés érvényesül, egyfajta skizofrén hozzáállás ez, ugye eh, mezőgazdaságban szigorúak vagyunk, ugyanakkor a kereskedelemben minden előtt megnyitjuk a kapukat. Számomra március 29-i események azt jelezték, hogy önök bizony asszony a klónozott hús esetében pozitívan állnak hozzá. Nem tudom, mi lesz a jövő. Stefan Le következik. Köszönöm, én csak röviden szeretném először is elmondani, hogy egyetértek azzal, amit Mark Tarabella mondott oda kell figyelni a dolgokra, és el kell gondolkodni arról, hogy Európa hogyan pozícionálja magát a világban, és ugyanakkor belül hogyan eh, lép fel az állatjólét, a fogyasztóvédelem terén. Nem lehet eh, kétféle eh, módon beszélni, meg ez a teljesen 180 fokos ellentmondásokat tartalmazva ugye társadalmi és környezetvédelmi normákat próbálunk megvalósítani. Ezeket pártolják önök? A bizottság testülete pártolja a kereskedelmi tárgyalásokon, vagy nem? Ami a GMO-kat illeti, itt a mezőgazdasági szakbizottságban ezzel sokat foglalkoztunk, és a környezetvédelmi szakbizottság is folytatta ezt a munkát, módosítókat nyújtottak be. Szeretném megkérdezni, hogy pillanatnyilag mi a helyzet a tanácsban, illetve a bizottságban Támogatják-e önök azt az álláspontot, amit a parlament fog valószínűleg elfogadni, vagyis hogy a szabályokat erősítsék meg, illetve hogy a GMO-kat milyen feltételek között használhatják, majd a GMO vetőmagokat a tagállamok. José Bové, aztán Paul Raymond. Jó napot kívánok, biztos úr! Három dolgot szeretnék felvetni, és lenne egy észrevételem is. Mark Tarabella hozzászólásával kapcsolatban nem az érdemi részekre vonatkozóan nagyon jól elmondta, hogy mi a helyzet, csak inteném a bizottságot, hogy nehogy újra előforduljon az, amit már 1980-ban megéltünk. Ugye hormonokat próbáltunk rákényszeríteni a tenyésztőkre, aztán a fogyasztók bolykottálták a mezőgazdasági termékeket, ez drámai volt gazdákra nézve, hogyha eh, a klónozott eh, hús bekerül a piacra, akkor a fogyasztóvédelmi összes szervezet fel fog lépni, és biztos, hogy a gazdák szenvedik meg ennek a hátrányait, a piacuk fog beszűkülni. Úgyhogy a gazdák érdekében kérem, hogy tartson ki az import tilalom mellett a klonozott hús esetében. Most három dolgot szeretnék még megemlíteni. Először is azzal kapcsolatban, hogy milyen jogszabály alakul ki a javaslatai alapján hallottam, hogy az MV szakbizottság ma délelőtt szavazott, és ünnepélyesen szeretném bejelenteni, hogy bár világosan elleneztem a GMO-k nacionalizálását, még ha nem is tetszik ez a kifejezés, kész vagyok rugalmasnak mutatkozni, hogyha önök igazolják, hogy ez egy átmeneti szabályozás, tehát minden tagállam betilthatja a GMO termelést. Hogyha a 2012-es felülvizsgálat előkészületéről van szó, tehát a 2018-as előkészületekről, Hogyha általános elemzés történik most a GMO-król, azt hiszem, hogy az egy nagyon nagy előrelépés, és akkor nyilvánosan is kész vagyok arra, hogy támogassam önöket a jelenleg elkezdett munkában. A következő dolog, vetőmagok, Martin Oszlin vetette fel, szerintem nagyon világosan ki kell mondani, hogy zéró tolerancia kell, hogy érvényesüljön a vetőmagoknál, erről nem lehet alkú, ez nem filozófiai kérdés, etikai kérdés, ez egy szaporítási kérdés, hogyha 0,1%-ot elfogadunk, akkor a következő évben 0,5, a következő évben 1, 2, 3 százalék lesz az arányuk, olyan mértékben szennyezik be a vetőmagok a termelés. Ez egy agronómiai kérdés, tehát egyszerűen. Harmadik észrevétel a vetőmagok vagy gazdálkodói vetőmagok kérdése. Ugye a biodiverzitás azért fontos, hogy a világ végét megelőzzük, a szellemi szabadalmakról sokat beszélünk, ugye növényoltalomról, most a kettő összekeveredik, a nagy cégeket védjük a biodiverzitás hátrányára, illetve a gazdák jogait sértjük, nem használhatnák a saját vetőmagjukat. Európa a COV-t választotta, nem a szellemi ö, ö, szabadalmakat, de a, az új technológiák megjelenésével mutagenézis például, ugye folyik az EFSA-ban is erről a vita az új biotechnológiák kapcsán. Fel kell vetnünk a kérdést, hogyan tudjuk megvédeni a gazdáknak a saját vetőmagjait, hiszen nagyon nagy a változatosságuk, és az új tagállamok esetében a lengyeleknél, a románoknál, a bolgároknál különösen köszönöm. Köszönöm Reimers és Polyer kollégák. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm, hogy ismertette ma a munkaprogramját velünk. Egy kérdésem volna, ön arról beszélt, hogy mindenek előtt adatokat szeretnének gyűjteni. Mi a helyzet ezzel? Ki gyűjtse ezeket az adatokat? Elkerülik-e majd a párhuzamosságokat? Szabatolják-e majd, hogy hatékony legyen az adatgyűjtés? Illetve, hogyha adatokat gyűjtünk, nem elegendő azokat begyűjteni, hanem ki is kell értékelni, ez további adminisztratív költségekkel jár majd, és további munkával. Utalnék arra is, hogy a gazdák többnyire középvállalatok, a különböző gazdaságok, illetve családi vállalkozásokról van szó. Ha egész nap a termeléssel foglalkoznak, majd este még az adatgyűjtéssel kell foglalatoskodniuk, akkor kérném, hogy vegyék figyelembe, hogy a különböző gazdaságoknak nincs külön irodájuk rendszerint, nem lehet őket ezzel terhelni, a gazdák munkabírása is korlátozott, és mi a helyzet azzal, hogyha az adatgyűjtés megtörténik, az adatbankokat összekötik-e egymással, és mi a helyzet az adatvédelemmel? Ki tud majd hozzáférni ezen adatokhoz? Hogyan lehet elkerülni azt, hogy bizonyos gazdák versenyhátrányba kerüljenek az adatok hozzáférhetősége miatt? Hiszen, hogyha a gazdák nyilvánosságra hozzák adataikat, akkor ez gyakran azzal jár, hogy a kapcsolódó vállalatok gyakran ki tudják értékelni ezeket az adatokat, és a maguk számára versenyelőnyt kovácsolnak ebből. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni ezen a téren. Többször említették a tojók kérdését, lenne egy konkrét kérdésem. Elég bátor-e a bizottság, hogy a ketreces tartás bezárásáról szóló döntéshozatal után valóban bezárassa ezeket az üzemeket hogy valóban verseny előnyt kapjanak azok, akik valóban bezáratták ezeket az üzemeket. Ami az állatok szállítását illeti, figyelembe veszik-e, hogy vannak olyan régiók, ahol nincs elég mészárszék, és ahol ez gyakran problémát okoz, hogyan bánunk majd ezzel a problémával? Nem lehet egyszerűen csak kilométerenként behatárolni a szállítási útvonalakat, és ezáltal bizonyos zónákban gyakorlatilag korlátozni az állattartást, ahol nincsenek mészárszékek. Hogyan lehet megoldani ezt a problémát? Köszönöm. Ja, eh, Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Jár képviselő, és köszönöm még egyszer a biztos úrnak én is, hogy eh, ismét eljött a szakbizottságunkba. Szinte már az összes kérdést feltették a kollégák, még egy dologra kérdeznék rá, ami a tojókat illeti. Nagyon helyesen elmondta, hogy a tagállamokkal vitát folytatnak arról, hogy hogyan lehet időben megvalósítani a tojókról szóló rendeletet. Vannak olyan tagállamok, amelyek együttműködnek, időben reagálnak, vannak olyan tagállamok azonban, amelyek nem igazán együttműködőek. Feltételezem, hogy a problémás tagállamok, amelyek kevésbé együttműködőek, továbbra is azok maradnak. A kérdésem az lenne, és Reimers asszony már utalt erre, van-e egy B-terv, mit tesznek akkor, hogyha nem sikerül a megvalósítás, és mit kezdenek azon országokkal, amelyek nem tudják időben megvalósítani a tojókra vonatkozó rendeletet? Van-e egy B-terv, illetve hogyan kíván eljárni a bizottság? Mi Németországban nagyon, nagyon heves vitákat folytatunk erről a témáról, hiszen nálunk a ketreces tartás tilalmával egy évvel már megelőztük a többi tagállamot, és ezáltal gyakorlatilag piaci részesedéseket, részesedést is veszítettünk. Merci, monsieur le commissaire, pour cet échange, et pardon. Ez biztos úr ezt a eszmecserét, elnézést, hogy esetleg ismétlődések hangzanak el, több kollégám említette a témákat, Desz kolléga is említettem, de azt gondolom, hogy nagyon fontos említeni. Nagyon fontosak a témák, ebből látszik, hogy többen tesszük vele. Kérdéseket világos választ válaszunk. Az Agrárbizottságban gyakran foglalkozunk a nemzetközi megállapodásokkal, amelyek igazából az agrárágazatot gyengítik a miénket. Ezek a megállapodások nagyon jó lenne, hogyha normákat meghatároznánk, mielőtt ezeket megkötnénk. Beszélyeket jelentenek, nagy kockázatot jelentenek. Torzítják a versenyt a mi gazdáink hátrányára nyilvánvalóan állategészségügyi, növényegészségügyi problémát jelent az európai fogyasztók számára is, hiszen az európai fogyasztók számára nem tudjuk garantálni azt a minőséget, amely kifogástalan. A kérdésem az, milyen stratégiája van? Milyen stratégiát kíván bevezetni annak érdekében, hogy megerősítse az importtermékek ellenőrzését, és milyen stratégiát kíván bevezetni annak érdekében, hogy garantáljuk az átláthatóságot? hogy valóban a fogyasztóink élhessenek jogaikkal, az információhoz való joggal. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Ami a tojó rendeletet életé, talán jó lenne a bizottság számára, ha tudnánk, hogy hány tagállam válaszolt, és hány nem válaszolt a kérdések, és ebből tudjuk, hogy kell-e B-terv. A kollégák szerintem úgy gondolják, hogy szükség van a B-tervre. Támogatom, ami az állatszállítmányozási jogalkotást életi. Azt szeretném, ha végrehajtanánk a már meglévő szabályokat. Ne esünk kísértésben, ne hozzunk létre új törvényeket, hiszen nevetségesé válunk a fogyasztók és termelők szemében. És világszerte nevetségesé válunk, hogyha így járunk el, mindig új törvényeket hozunk. Ami az ellenőrzést illeti, részletes információkkal szolgált. Egy egyszerű kérdést tennék fel. Mit gondol a mostani helyzetről, ami az ellenőrzéseket illeti? kielégítő, nem kielégítő. Jó lenne tudni, hogy miről van szó, mert mi azért aggódunk, és de szó kifejezte aggodalmainkat az import ellenőrzésekkel kapcsolatban. És szerintem nagyon jó lenne, ha összegezné azt, hogy mi az oka a Novafood tárgyalás kudarcát. Nem tudom, hogy mindenki tudja, én nem igazán látom világosan, hogy milyen következményei vannak annak, hogy a tárgyalások kudarcot vallottak. Köszönöm. Köszönöm szépen, idéglenes elnök úr. Úgy látom, az elmúlt pár percben egy pucs volt, de hát a demokrácia működik ebben a teremben, a pucs ellenére. Biztos úr, ami a tojók jólétet illeti, hát azt hiszem, hogy mi szövetségesei vagyunk. Az ön szövetségese, az ön hitelesség, a mi hitelességünk forog most kockán itt a tojótyúkok a kapcsolatban. Az ön tisztviselő kollégáival tárgyalásokat folytattam. Úgy látom, hogy a bizottság úgymond kezébe ragadta fegyverét, és nem teszi le. Mi segíteni szeretnénk önöknek. Mi azt szeretnénk, hogy az általunk elfogadott törvényeket valóban végrehajtják. Ezt szeretnénk. Néhány konkrét példát kapcsolatban, ami a marhák ID-ját illeti. A, ez egy nagyon hasznos technológia. Így lehetne az állatmányt jól kezelni. A szolgálatok milyen végrehajtási rendelkezéseket kívánnak fogadatosítani? Ami a kegem marhakorra kapcsolatos ütemtervekre vagy az elhullott állat állományra vonatkozó szabályokat illeti, ez a ház előrelépett, jó lenne, hogyha valóban a szabályokat megkeményítenénk, és ami a vad, mez, a, ami a, a, a vad földrajzra, ami az Isles szigetére érvényes, az néhány Skót szigetre is érvényes. Kemény, és eh, válságos klímahelyzet, eh, hát ez azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy az look, az azulam, a tárgyalások. Ez egy fontos kérdés. Több választókerületünkben, kiváltképpen a brit szigeteket érinti, az éreket, az északéreket, a velszi, a skót gazdákat. Technikai nehézségek vannak az termékek engedélyezésénél kérem szépen, hogy arról biztosítson, hogy a tisztviselő kollégái megnézik ezt. Megnézik nem csak egy vákumban, hanem a gazdasági valóság összefüggésében. Thank you, Chairman, and I apologize to the committee. Köszönöm elnök úr, és elnézést, hogy ennyire elkéstem. Nem szoktam késni, de most muszáj volt. Biztos úr, nagyon frusztrál engem, mint baromfi tenyésztőt, aki egy olyan Egyesült Királyságbeli részről jövök, ahol nagyon sok tojást termelnek, hogy itt a mezőgazdasági szakbizottságban a mezőgazdasági biztos azt mondja, hogy nem ő az életékes, ő meg most rám sem néz. Igen, ön azt mondja, hogy nagyon nagy a dilemma, de hát az összes többi képviselő azt mondja, hogy be kell tartatni a szabályokat. Tehát nézzük meg a gyakorlati részét a dolognak. Jövő év január 1-től önnek 100 millió tojótyúkot kell eltávolítatni a ketrecekből, vagy kivetetni a ketrecekből ebből 83 millió tojást kellene összetörni, megsemmisíteni naponta. Ez egy nagyon komoly ö, probléma, ezeknek a tojásoknak piacuk van, az emberek megeszik őket, és az emberek továbbra is tojást akarnak enni. Úgyhogy import tojást fognak enni, az EU-n kívülről érkező tojást, és akkor aztán ki fogja tudni, hogy mit tesznek, mert semmilyen szabály nem vonatkozik arra, hogy milyen ketrecben vannak azok a tojótyúkok, és aztán tovább megy ez a mandinen hatás. 100 millió madarat ugye esznek meg, betiltják ezt is, és akkor ez egyik probléma másikat követi. Nézzük meg, hogy azok, akik a, a csibéket tenyésztik, és akik ellátják tyúkokkal, hát ezeket velük mi lesz? Szóval mindezt kezelni kellene. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást, most pedig megadom a szót majd a biztos úrnak. Hát egy egész kérdés özönt zúdítottak önre visszaadom önnek a szót, hogy tegyen kísérletet arra, hogy minden kényes kérdésre reagáljon. John Daly. Köszönöm szépen az összes megjegyzést. Hát nagyra értékelem ezeket a hozzászólásokat. Ez a fajta eszmecsere, vita sokat segít. Hiszen nekem személyesen és az én embereimnek egyfajta jelzést ad arról, hogy mik az önök érzései, a parlamentet mi foglalkoztatja, mik fontosak, mi a prioritások, mit kell megtekintenünk. Ha megengedik, megpróbálok reagálni az elhangzottakra. Először is, ami a jogalkotást illeti, amely magában foglalja az mezőgazdasági ágazatot. Tehát belátom, hogy nagyon sok szabály, rendelet van, amelyet be kell tartaniuk a gazdáknak, de önöket biztosítatom arról, hogy egyik fő agályom és fő álláspontom az, az a kapcsolatos, hogy ugyan lehetne észszerűsíteni, egyszerűsíteni, harmonizálni a jogalkotói keretet, méghozzá holisztikus módon. Én azt gondolom, hogy először is ki kell elemeznünk azokat a hatásokat, amelyek eh, érintik a gazdákat. Meg kell néznünk, egyfajta hatástanományt kell elvégeznünk. Meg kell néznünk, hogy minden egyes rendelet, amelyet rákényszerítünk a gazdákra, milyen kiadásokat, milyen költségeket, milyen előnyöket jelent a gazdák, a közösségek számára. Tehát általánosságban abban hiszek, úgy gondolom, hogy ezt a gyakorlatot véghez kell vinni. Együtt, közösen létre kell hozni egy olyan módszert, amely segítségével kompetitívebbé, versenyképesebbé tehetjük gazdáinkat, egyszerűsítve helyzetüket. Nem szabad persze felhigítani, egy picit csökkenteni a biztonsági és fogyasztóvédelmi aspektusokat. Minden fogyasztónak joga van ahhoz, hogy a polcon találó termék biztonságos legyen. Azt gondolom, hogy büszkén állíthatjuk azonban, hogy az élelmiszer ágazat valóban az egységes piac egyik fő zászlóvivője, ha úgy lehet, ha így lehet fogalmazni. A belső piac működő képességének egyik letéteményese az agrár, az élelmiszer ágazat. Jó termékeket, teljes értékű termékeket bocsátunk a piacra, miközben ami a hozzáférhetőséget illeti, a termékekhez való hozzáférést. Ez, ez is érintett. Voltak konkrét kérdések. Az egyik fő téma, amelyet megemlítettek, az a standardek normák mércék harmadik országokból érkező termékekkel szemben. És itt ismét az egyszerű logikán, néha nagyon egyszerű a logikám, a biztonsági mércék, amelyeket megállapítottunk, nos hát ezek célja az, hogy megvédjük a fogyasztókat. A fogyasztókat meg kell védeni mindenfajta termékkel szemben, amely megjelenik a boltok polcain. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy minden termék biztonságos legyen az Európai Unió piacain, független attól, hogy honnan származik a termék. Egy mércével kell mérni a biztonságban mindenkit, a biztonság területén. Vesz, versenyképességi kérdések is vannak persze, külföldi import kontra EU termék. Ezt meghatározzák a különböző vámtarifák, bérköltségek, inputköltségek, de nem engedjük meg azt, hogy a biztonsági szint legyen az az eszköz, amelyel megállapítjuk majd a versenyelőnyöket. Tehát nem szabad, hogy a biztonsági mércét lejjebb tolva segítsük elő a versenyt. Ami a harmadik országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokat illetik, azt kérdezték tőlem, hogy továbbra is ezt az álláspontot képviselem-e. Ezt az álláspontot kitartóan képviselem, mármint azt, hogy nem fogjuk beáldozni az állat- és növényegészségügyi intézkedéseket a liberális, liberálisabb kereskedelem érdekében az állat és növényegészségügyi mércék az európai értékeket képviselik, és én ebben hiszek. Nagyon szigorú ellenőrzés van, főleg a magas kockázatú állati eredetű termékek esetében. Nagyon szigorúak az ellenőrzések. A számvevőszék nemrégiben elfogadott egy jelentést az állati termékek EU importjának kontrolljával kapcsolatban. Általában a jelentés pozitív hangvételű, a határok mentén végrehajtott ellenőrzésekkel kapcsolatban, de van néhány megjegyzésük is. Egyik kérdésre vonatkozik, azt kérdezték tőlem, hogy mit gondolok a határ ellenőrzésekről, a szabályok végrehajtásáról. Ami a biztonsági kérdéseket illeti, általánosabban elmondhatom, hogy pozitív a hozzáállásom. Pozitívan értékelem az elért eredményeket, ami a ellenőrzéseket illeti. Nos, mit is látunk? Az az, hogy a, az elmúlt években bevezetett rendszerek nagyon is szétforgácsolódtak. 12 különböző szabályunk van, amely ezt a problémát kezeli, kiváltképpen a növény szektorban, nagyon sok nem koncentrált ellenőrzést hajtunk végre. Azt szeretnénk tehát garantálni, hogy jobban összpontosítunk az ellenőrzéseknél. Nagyon fontos az, hogy az adminisztráció legyen arányos a kockázattal. Tehát fel kell mérni előzetesen, hogy mekkora kockázatot képvisel egy adott termék, tehát a kockázat és a végrehajtott ellenőrzés az arányos kell legyen. Nincs egy egységes, mindenkire érvényes szabályrendszer. Mert ez megterheli majd a kapacitásainkat, az ellenőrző kapacitásainkat. Ha jobban fókuszálunk, és kockázat alapú a megközelítésünk, akkor igazából csökkenteni is lehet az ellenőrzések számát. És ez nagyon pozitív hatással lesz majd az ellenőrzések minőségére. Ami a határellenőrzést illeti, határmenti ellenőrzést, vannak megfelelő képzési programok, a végrehajtó hatóságok munkatársai számára, az ügynökségek számára, ez a tagállamok hatáskörébe tartozó kérdés, de mi azért ezzel is foglalkozunk. Aktív képzési programokat vezettünk be, hogy garantáljuk, hogy az értékelési szintek megfelelőek. A bizottság nemrégiben jóva hagyott egy jelentést az importtermékekről, ez a tanács és a bizottság, vagyis a tanács és a parlament elé került. Mi a jelenlegi importrendszert felülvizsgáljuk, a parlament kulcsfontosságú szerepet játszik majd abban, hogy hogyan alakítjuk az importpolitikánkat a jövőben. Ami a Mercosur megállapodásokat illeti, kiemelném, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy teljes mértékben feleljenek meg a Mercosur tagállamok az import követelményeknek. Semmilyen engedményt nem fogunk tenni, nem fogjuk felhigítani ezt a rendelkezés csomagot. Kérdeztek arról is, hogy mit gondolunk a hús és csont lisztről. Ahogy Nicholson úr is említette, nagyon is problémás időszakot éltünk meg az Egyesült Királyságban, nagyon sok eljárást indítottunk be ott, hogy azt garantáljuk, hogy ne következzenek be ilyen katasztrófák, mint amelyek bekövetkeztek, és azt hiszem, hogy egy kicsit megveregethetjük saját vállunkat, mert kiderült, hogy szinte sikerült ezeket a betegségeket teljes mértékben kiírtanunk, de óvatosnak, körültekintőnek kell lennünk ebben a kérdésben, de reagálni kell a kialakult helyzetekre, és amit javaslunk, amiről gondolkozunk, az az, hogy a sertésből származó hús és liszt tápként felhasználható, takarmányként felhasználható, a csont és húsliszt. Mm, adható a e, baromfiknak, viszont a kérődzőkből e, készült csont és húsliszt tilalma továbbra is fenn fog maradni. Különbséget kell tenni a különböző fajok között, van erre vonatkozó teszt, és 2011 e, végén szerintem rendelkezésre is fog állni ez a teszt. Ami a mm, juhok címkézését illeti, Személyesen jártam egy brit farmon, és megnéztem, hogy hogy történik ez a címkézés a juhok esetében, és azt láttam, hogy hogy is történik ez, a rendszernek a következményét is láthattam, a billogozásnak. Az érintett gazda ezt a címkézés vagy billogozást nem csak a mi jogi követelményeink miatt dolgoztak ki, hanem nagyon intelligens módon ezt kiterjesztette ezt a rendszert a farm managementre is és láttam, hogy az adminisztrációs teher, ez annak is betudható volt, hogy az egész falmra kiterjesztette ezt a rendszert. A az állategészségügyi szolgálatunk járt Nagy-Britanniában, Skóciában múlt héten, tehát ezt a kérdést szem előtt tartjuk, ellenőrizzük a helyzetet. Tényfeltáró auditok készülnek Írországban, Spanyolországban és Portugáliában is majd, és előkészítünk egy jelentést a levonható tanulságokból, a tényfeltáró küldetések tanulságait levonjuk majd egy jelentés formájában, a címkézés, a billogozás. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, nem lítettem már más kérdéseket is. Néha, amikor együttműködök az állategészségügy és más kérdésekben más intézményekkel, akkor egyfajta ellentmondás alakul ki. A klónozás például. Később szólok majd a klónozásról, de az egyik nyomás, amelyet rágyakorolnak a klónozás kapcsán, az a nyomon követhetőség. Amikor a nyomon követhetőségről beszélünk, hogy fogjuk ezt végrehajtani? Hogy lehet ezt garantálni? Hogyan követhető nyomon a folyamat? Rá kell jönnünk arra, hogy ha néhány ember azt mondja, hogy na kérem szépen, nézzük meg, hogy milyen terheket rónak ránk a címkézés kapcsán. Nos, hát beszéljünk arról is, hogy más intézkedéseket is be kell vezetni, amelyek szükségesé teszik a címkézést. Tehát eh, meg kell értenünk azt, hogy hová is tartunk és ez a fő kérdés. Ami a ketreceket illeti. Látom, hogy a ketrecek kérdése kiemelt téma ebben a bizottságban. Ami a ketreces baromfi tartást illeti, ez egy nagyon fontos kérdés. Ez egy olyan kérdés, amelyel mandátumom kezdetén szembesültem. És két alapvető kérdésről van szó. Először is, nem fogunk visszalépni az álláspontunktól, nem mint attól, amit eddig jogalkotási munkánkban végrehajtottunk. Néhány tagállam derogációt kért a határidő elnapolását a jogalkotás hatába lépését illetően. Kétszer is visszautasítottam ezt a kérést. Egyetértek az egyik elhangzott megjegyzéssel, hogy a hitelességünk, a hitelképességünk forog kockán. A szavahihetőségünk, és azt hiszem, hogy valóban el kell tudni fogadtatni a közöleményen illetve az érintetekkel az, hogyha már meghatározunk szabályokat és átmeneti időszakokat, ezeket be kell tartatni. És eléggé tapasztalt vagyok a saját országomban, tudom, az emberek nem is gondolnak semmire, amikor még messze van a határidő. Miért is vezetünk be átmeneti időszakokat, derogációt? Tessék komolyan venni a derogációt, mert ezeket meghatározzuk azért, hogy elősegítsük az életét az érinteteknek az, hogy alkalmazkodjanak. 12 év átmeneti idő elég hosszú. 12 évük volt az érintetteknek arra, hogy átalakítsák a baromfi tartási rendszerünket. 12 év szerintem elegendő ahhoz, hogy az emberek megfeleljenek az előrásoknak. De mint önök is említették, vannak olyan országok, amelyek nem felelnek meg. Beszéltem tagállamokkal a tanács ülésén, azt mondtam, hogy legalább az információt adják meg. Ugye a B-tervről kérdeztek engem. Van B, C, D, E és F tervünk is. De hát ez mind attól függ, hogy mi a helyzet a helyszínen, a terepen. Mert nagyon sok mindent kell figyelembe venni. Ányú úr, az utolsó hozzászóló azt mondta, hogy tönkre fogjuk tenni majd ezeket a tojókat és a tojásokat a liften jöttem, azt mondtam, hogy az olaszok azt mondták, egy millió tojótyukot koboztak el. Foglaltak le a ketrecek miatt. Nem tudom, mit csinálnak velük. Egy millió tojóval mit lehet csinálni, hát nem tudom. Nem tudom, hogy lehet elkerülni. Hát állategészségügyi szempontból nem hiszem, hogy le fogják őket vágni, tehát ezek a kérdések vannak, kérem szépen, mit fogunk tenni? És azt hiszem, hogy egy nagyon jó dolgot említett az egyik kolléga, hogy milyen következménye van. Ágnyó úr azt hiszem egy nagyon jó példát említett, hogy az hozott döntéseknek még a következménye, az élelmiszeriparra, a piacra, az importokra. Ma nem importálunk tojást. Önnellátók vagyunk tojások területén. Mit fogunk tenni? Én igazán Arra várok, hogy megfelelő információval rendelkezzem ahhoz, hogy állást tudjak foglalni. Arányos, az arányosság elvét figyelembe véve intelligensen kell felmérnünk a következményeit ennek a döntésnek. El kell kerülnünk a tisztességtelen versenyt, ez az egyik alapszabály. Nem fogadható el az, hogy importálunk tojást olyan farmokról, vagy olyan gazdaságokból, amelyek nem felelnek meg ezeknek a szabályoknak. Az ilyen szabálytalan tojás az um, nem versenyezhet a szabályokat betartó tojásokkal. Ez egyik alapvető eleme bármely tervnek. Azonban, ha találok egy olyan országot, mint Lengyelország például, ahol 80% a nem megfelelési arány, mit fogunk csinálni? tönkretesszük a lengyel piacot és a lengyel tojásokat? Nem azt mondom, hogy ez egy tény, ez példa. De ebből látjuk, mennyire fontos az, amit teszünk. Elállunk egy javaslattal, akkor ki kell állnunk mellette, végighez, véghez kell vinni. 15 ország van, amely eddig még nem tájékoztat körül tekintően. 15 ország nem reagált. Amióta utoljára felszólaltam a tanácsban, négy ország a 15-ből úgy tudom eljutatta hozzánk a releváns információkat. A négy azt mondták, hogy jó, mi megfelelünk ám a szabályoknak, hát nem adtunk még adatokat. Állandóan utána járunk annak, hogy megkapjuk ezt az információt. De hát erről ennyit szerettem volna mondani. What is? On dioxin. A dioxinnal kapcsolatban a német Kormányon folyamatosan kapcsolatban vagyunk azóta, hogy az esemény bekövetkezett, a miniszterrel többször beszéltünk telefonon, megbeszéltük, hogy mi is történt. Úgy gondolom, hogy a dioxin incidens bizonyos szempontból megnyugtat bennünket, hogy jól működik a rendszerünk. Hogyha jól kezelik a rendszert, akkor az működőképes, akármilyen rendeletet, irányelvet, szabályt fogadunk el, természetesen nem garantálhatjuk, hogy egy bűnöző nem akarja majd megkerülni a rendszert. a helyi politikák, eljárások lehetővé teszik, hogy nagyon hamar riasztást kapjunk, és gondoskodjunk róla, hogy gyors legyen a reagálás. Például a nyomonkövetési rendszer, ami működött, sikeres volt ebben az esetben. A német hatóságok megtalálták, hogy milyen takarmány a vétkes, mely gazdaságokba jutott el, 40 ezer gazdaságban kellett bezárni a termelést, tesztelték a termékeket, amelyek itt készültek, és arra megállapodásra jutottak, hogy nincs igazi egészségügyi kockázat az élelmiszerekben, természetesen a takarmánymalmokat bezárták, amelyekből származott a dioxinos, az a szennyezett ter, takarmánytermék és akkor lehetett csak újra nyitni őket, amikor kikerült onnan minden szennyezett anyag ez a tanulság tehát, hogy amennyiben a terepen jól megvannak az előírt eljárások, rendszerek, akkor az működik is. Sokszor panaszkodnak, ugye, hogy milyen sokba kerül ez, milyen sok plusz terhet jelent, viszont úgy gondolom, hogy ilyen esetekben rá kell jönnünk, hogy mennyire hasznosak mindezek. Hausling úr azt kérdezte tőlem, hogy miért ellenzem a takarmányanyagok pozitív listájának felállítását. Nekem az az álláspontom, hogy a pozitív lista azon a feltételezésen alapul, hogy általában ugye biztonságosak a takarmányok, a szabályok szerint készülnek, de hogyha olyan bizonyítékot kapunk, hogy valami mégiscsak veszélyes anyagot tartalmaz, akkor fel kell lépnünk. Tehát nem hiszem, hogy külön pozitív listára lenne szükség. Hát ugye negatív nem is kerülhetne piacra. Ez az én alapvető érvem, vagy ellenérvem azzal kapcsolatban, hogy ebben az irányban mozduljunk el. Ami a GMO-kat illeti, megtettük a javaslatunkat, mi szerint a tagállamok dönthetnének a GMO termelés engedélyezéséről. Egyeztetést, vitát folytattunk a tanácsban és a parlamenttel is, és finomítottunk a javaslaton azzal kapcsolatban, hogy milyen okoknál fogva hozhatják meg a tagállamok ezt a döntésüket. Úgy gondolom, hogy lassan kialakul egy általános megértés ezen okok vonatkozásában. Megvan az oka, hogy a tagállamok maguk hozzák meg a döntéseket. A fő ok, ha engem kérdeznek, hogyha én most tagállam lennék, és az országomban, kicsi ország az enyém, működnék, én döntenék, én azt mondanám, hogy a földhasználatról a tagállamnak kell döntenie. Ugye itt a földek kiosztása, használata a tét, hogy mire használják a földeket, és a tagállamoknak kell megítélni, hogy milyen gazdaság és társadalmi célokat próbál megvalósítani, milyen okokat vesz figyelembe, amikor a földek használatát engedélyez. Ez olyan ez, mint a várostervezés. Hát ez tulajdonképpen a föld felhasználat tervezése. Például, amikor bio termelés folyik valahol, azt is engedélyezik. Hát ugye dönthet egy állam, hogy mondjuk egy részen bio termelést folytathatnak, másút meg tömegtermelés. A földfelhasználás koncepciója egyfajta természetes szempont ebben a döntésben, de más okok is vannak. Mi egyszerűen azt mondjuk a ha a GMO engedélyezése azon az alapon történik, hogy sem az egészséget, sem a környezetet nem veszélyezteti a GMO, akkor nem lehet ok a tagállamok döntéshozását korlátozni. Tehát ez az egyetlen korlátozásunk. A GMO-kkal kapcsolatban még kommentálnám azt, amit Bové úr mondott. Tudja, hogy mit teszek a GMO-val, van egy új eljárás, amit az EFSA javasolt, az engedélyezési e, eljárással kapcsolatban. Ezt az eljárást most társadalmi vitára bocsátom. E, két nagyon érdekes e, konferenciát rendeztünk már, tudósok, politikusok meghívásával a különböző, a legkülönböző vélemények képviseletében. Ők szabadon folytathattak vitát, és nem csak elmondták a véleményüket, hanem meghallgatták mások álláspontját is. Mit akarok én mindezzel elérni? Most azt, hogy olyan helyzet alakuljon ki, ahol olyan rendszert alakíthatunk ki, amelyben a legtöbben, azt hiszem lehetetlen azt mondani, hogy mindenki elégedett lesz az engedélyezési eljárással a GMO-k vonatkozásában, ugyanis szeretnék egy olyan eljárást kialakítani, ami mindenkit elégedettséggel tölt el, megfelelő tesztelés, megfelelő adatok figyelembevétele, a tudósok maguk tesztelhessenek, legyen piaci monitoring is, pillanatnyilag nem nagyon van még ilyen. Aztán ezen kívül a munkatársaim nagyon hamarosan, szerintem néhány napon belül jelentést fognak közzétenni a GMO-k társadalmi, gazdasági aspektusairól. Ez egy elemzés, amit a tagállamoktól kaptunk. Nos, el kell, hogy mondjam, hogy eddig nem sokat kaptunk a tagállamoktól, illetve amit kaptunk, az nem tényleges tapasztalatokon alapult, hiszen a legtöbb tagállamban nincsenek GMO termelési tevékenységek azt mondták el a tagállamok, hogy mit gondolnak, hogy mi történne. Hát ez nem releváns egy jelentés összeállításakor, tehát a lehető legalaposabban körüljárjuk a helyzetet, figyelembe vesszük az inputot, amit kaptunk, és hamarosan egy jelentést adunk közé. Megint csak hangsúlyoznám, hogy a GMO terület, mint sok más innovációs terület, a felelős innováció keretei között kell, hogy történjen. Felelős, hangsúlyozom, mert ez lehet csak hasznos a társadalom számára. Tehát meg kell nézni, hogy milyen előnye van bármilyen terméknek, amit forgalomba hoznak. Én már nyilatkoztam erről, nem vagyok sem a GMO-k ellen, sem mellettük, a klónozás ellen sem vagyok nyitott szellemmel tekintek az innovációra, és nem akarom bezárni a kaput az innováció előtt. az európai polgároknak nem tennék szolgálatot azzal, hogyha becsuknám a fülemet és a szememet a események előtt. Ez nem kereskedelmi vagy versenykérdés, ez a jövőről szóló kérdés, tényleg nyitottan kell tekintenünk rá, de elővigyázatosnak kell lennünk, arányosnak kell lennünk, és a tudomány alapján kell eljárnunk, ez nagyon fontos. Az elmúlt évben, amit megtapasztaltam, az az, hogy a, sokszor a tudomány csak akkor veszik figyelembe a döntéshozók, amikor az olyat mond, ami nekik tetszik, aztán nem veszik figyelembe, amikor nem olyat. Tehát tényleg tudományos alapon kell itt eljárnunk, bízom a tudományban, ami a GMO kérdést illeti, bízom benne, hogy kialakul hamarosan egy álláspont. Ami a klónozást illeti, sajtótájékoztatón megkérdezték tőlem, hogy megenném-e a klónozott húst, és én azt mondtam, hogy igen. Igen, megenném, mert biztonságos, nincs semmi, nincs egyetlen kétel sem ami egészségügyi kérdést vetne fel a klónozott hússal kapcsolatban, de vannak jóléti kérdések. A nagy tét az az állat jólét kérdése, nem az egészségügyi aspektus. Tehát itt kerüljünk vissza a helyes pályára, nem a fogyasztókat kell a klónozástól megvédeni, nem védelemre van szükség, mert nincs veszély, nincs kockázat. Viszont Európában vannak értékeink, és ilyen fő érték, alapérték az állat jólét. És az a javaslat, amit tettünk, valójában azt jelentette, hogy igen, a, a klónozás állategészségügyi problémát vet fel, és Európában moratóriumot vezettünk be a klónozás technikájára, illetve a klónozott termékek behozatalára, vagy bármilyen élelmiszer eh, termék használatára, ami klónozásból ered. Jogszabályjavaslatot fogunk nagyon hamarosan készíteni, 2013 végéig, ha jól emlékszem ez a vállalásunk. Hát ugye ilyen léptékben kell haladnunk itt amiben eh, az egész klónozási kérdést körüljárjuk. Nem szeretnék légüres térben jogszabályjavaslatot készíteni. Adatokra van szükségünk, hogy lássuk, hogy mi a helyzet. Pillanatilag nem tudjuk, hogy hol állunk. Teljesen liberális a helyzet, klónok, fiatalállatok, mindenféle van a piacon azt javasoljuk, hogy legyen a szaporító anyag nyomon követhető. Hadd mondjak egy kis anekdotát, amikor először elkezdtem foglalkozni ezzel a klónozási kérdéssel. Azt mondtuk, hogy lehetetlen élő állatokat nyomon követni. Ugye ez probléma, nyomon követ, és nem tudom, kis billogot teszünk az állatokra, vagy címkét, nem tudom, hogy hány élő állatról van szó. Azt mondták nekem, hogy 50 állat. 50 állatról van összesen szó. Hát akkor mi a probléma? Tehát tényleg ez, ez csak annak érzéketetésére mondom, hogy a döntés meghozatalra előtt legyünk tisztában a tényekkel, hogy miről is beszélünk. a tárgyalások során az első leszármazott állatok, élőállatok nyomon követéséről egyeztettünk. Ugye, aztán a tanács tovább lépett, hogy az első leszármazottból származó marhahúst címkézni kell. Hát újabb terheket jelentene ez a gazdákra akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor hatástanulmányt kell végezni, mikor az egyéb élelmiszerekről lesz szó, hiszen most a klónokból eredő bármilyen élelmiszer címkézéséről van szó, hamburger, szalámi, fagylalt, klónozá, ö, címkézésről. Hát hatástanulmányt kell végezni, hogy lássuk, hogy merre haladunk. Még egyszer mondom, itt nincs egészségügyi kérdés, és az állatjóléti is feloldódik, hiszen inszemináció útján jönnek létre ezek az állatok a normális gazdálkodói gyakorlat szerint. Ez az álláspont, amit tegyünk, Sajnos a klónozást ürügyül használták itt az új élelmiszer irányelvnél, és szerintem elvesztettünk egy jó irányelvet, az új élelmiszerek rendet teremthettek volna abban, amit végzünk, sokkal nagyobb biztonságot jelentettek volna a termelők számára, arra utasítottam a munkatársaimat, hogy gyorsan haladjanak előre, próbálják meg az új irányelvet átdolgozni és újra benyújtani, de a parlament támogatására szükségem lesz. Nem szeretném, hogyha azt gondolnák, hogy meg akarom kerülni a parlamentet, meg hogy érdekelt vagyok, vagy elfogult. Egyértelműen őszintén beszélek nem a klónozás szemszögéből kellene az új élelmiszerekhez hozzá, de az új élelmiszer irányelve szükség van. Ugye van is ilyen irányelv, de hát változtatni kell rajta a jelek szerint. Jó lenne első olvasatban megállapodni, hiszen alapvetően sikerült megállapodni mindenben. És ami a klónozás kérdését illeti, eh, gyorsan előre kell lépnünk, hogy eh, jogszabályjavaslatot tegyünk önöknek. Ez az, amit én szeretnék elvégezni, de még egyszer mondom, átlátható vitát szeretnék eh, folytatni a parlamenttel, aztán a tanácssal is, gondoskodva arról, hogy gyorsan ebben az irányban előre haladjunk. Önökkel és az Envivel is megkívánom beszélni ezt a javaslatot. Egy helyesbítést kaptam a kollégától a tojótyúk ketrecekkel kapcsolatban. Nyolc országtól várjuk még az adatokat, tehát ennyit helyesbítenék. A klónozással, az új élelmiszerekkel ez a helyzet, itt be is fejezném, azt hiszem, hogy nem volt más fontos aspektus, amiről nem beszéltem volna, <laughs> lehet, hogy van. Akkor elnézést kérek. Rendben? Grazie al John Dalli, grazie. Köszönöm szépen Dalli biztos úrnak. Mivel minden kérdésre válaszolt, jó, hát nyilván vannak nézeteltérések, vannak érzékenyebb területek, főleg ami a tudományos megközelítést illeti. Majd egyszer más alkalommal folytatjuk ezt a vitát. Köszönöm szépen. Egy perc szünetet tartunk, és utána rátérünk a 11-es napi rendi pontra, Hoisling úr jelentésére. Egy perc, és kikísérem a biztos urat.